tette, hogy a kormány, állam és kormányfők történelmi felelősséget vállalni tudják, figyelembe véve ezeket az ajánlásokat. Köszönöm szépen, hogy az elnök. A szavazást ma fogjuk megérteni ebben a témában. Következő napi rendi ponton Kirillov úr jelentése a dél-kaukázusi politikában. Kirillov úrnak adom meg a szót négy percben. Elnök úr! kedves Füle biztos úr, képviselőtársaim. előtt szeretném megköszönni az árnyék előadók és képviselőtársaim munkáját, melyen lehetővé tették a jelentés létrejöttét, amely a digakókazásítésében kifejtendő politikánkat körvonalazza. Ez a térség nem csak, hogy közvetlen szomszédságunkban van, hanem Románia és Bulgáriának közös határa van ezzel a térséggel. Nagyon nagy a stratégia fontossága politikai, gazdasági, biztonságpolitikai szempontból az Unió szempontjából. Ezért az Európai Unió fő célja az kell legyen, hogy aktívan részt vegyen a térség stabilizációjában, és az grúziai, örményországi demokrácia kiépítésében segítsen, jó szomszédsági kapcsolatokat építsen ki ezekkel az államokkal. Az Európai Parlament erőtésen támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek az Európai Unió jelenlétét erősítik a térségben, különösen a legfrissebb lépéseket a keleti szomszédság tekintetében, melyek a térségbeli kooperációt erősítik, a vízumentes utazást tennék lehetővé, és átfogó szabadkereskedő megállapodásokra törnek. Ez egy kétoldalú dolog, mert hogy mind a két fél részéről erőfeszítéseket követel meg. Létfontosságú érdeke a három dél-kaukázusi országnak, hogy tovább vigyék a demokratizálást. A jogállamiság, az emberi jog tisztelben tartása, a jó kormányzás kulcsfontosságúak a jövőbeli kapcsolatrendszer szempontjából. Ezért az Európai Uniónak tovább kell folytatni a pénzügyi és szakmai támogatást a három államnak, hogy ezek az elvek megvalósuljanak, és politikai feltételeket is kell szabni ezek alapján. A geopolitikai helyzet ennek a térségnek egyre növekszik, mert hogy energia és telekommunikációs csatorna húzódik itt át, közép-kelet és Európa között. Energiabiztonság szempontjából az EU még aktívabban kell részt vegyen a régió energetikai projektjeiben, például a Nabucco kiépítésében is. Ugyanakkor ezek a nagyötörő európai politikák nem érhetőek el, hogyha egy nagy árnyék vetül a régióra, a nem megoldott hegyi karabaki konfliktusi gondolok. Ugyanakkor ez a demokratikus folyamatoknak és a politikai stabilitásnak és a társadalmi fejlődésnek is súlyos akadálya. Sajnos a 2008-as háború, grúziai háború kellett ahhoz, hogy az EU rádöbbenjen, nagyobb szerepet kell játszon a konfliktus kezelésben és megelőzésben a térségben ám a Lisszaboni szerződés életbe lépésével aktívabban tudunk európai nős politikákat kifejteni. Ez különösen a hegyi karabaki konfliktusban lehet értékes, az Európai Unió eddig nem vett részt. A Minsk csoport munkája nem elégséges. Ha az EU komolyan veszi e a rárót aktívabb külpolitikai szerepeket, a nemzetközi Európai Nőmény Nemzetközi Közvetítőt mind a két fél elismeri, és nem vitatják jogosultságát ebben. Ezért fontos az, hogy az Európai Unió vezesse a nemzetközi erőfeszítéseket, a hegyi karabahi konfliktus feladásában, megbékélési projekteket, emberek közötti kapcsolatokat építve, és a politikai megoldást birtokában újjáépít, az újjáépítését segítse. Ugyanakkor figyelemmel kell lennünk a több százezer menekült helyzetére is, amelynek nagyon súlyos társadalmi kihatásai is vannak. Az Európai Unió elnök úr bír azzal a tapasztalattal és az eszközrendszerrel, amely révén egy toleránsabb légkör jöhet létre a Dél-Kaukázusban. Saját történelmi tapasztalatokra támaszkodva tudjuk megmutatni a térség lakóinak, hogy lehet együtt élni, békében, jólétben, és helyre lehet állítani a jó szomszédségi kapcsolatokat és a, a történelemből gyökerező hitelességet Nekünk kell meggyőzni a vezetőket és az embereket, az emberek szívét megnyerni ennek érdekében, hogy békés kezdeményezések szülessenek, és ne fenyegessék egymást az ott élő emberek és népek. Úgyhogy szerintem a, a jövő fényes, hogyha közösen tudjuk vállalni ezeket a feladatokat. Tiene la palabra el comisario Füle. Köszönöm, most pedig Füle biztos a szó. Elnök úr, tisztelt képviselő, kedves barátaim! Nagyon örülök, hogy részt vehetek ezen az eszmecserén. Örményországról, Azerbajdzsán és Grúziáról szóró kapcsolatainkat illetően, ez a három ország a Dél-Kaukázus területén található. Emlékszem, hogy április 28-án az AFET tagjaival beszéltem, miután ellátogattam a térségbe. Hogyan építhet az Európai Unió erősebb és széles kapcsolatokat Azerbajdzsánnal, Örményországgal és Grúziával. Hagy mondjam el, hogy az európai szomszédsági politika és a keleti partnerség, amit tavaly indítottunk be, jól működik. Az első, az Európai Unió egyik legfontosabb prioritása a külpolitikában. A másodiknak a sikeres megvalósításához nagyon fontos, hogy a partnerországokat bevonjuk. Ez tovább erősíti majd a közös értékeken alapuló együttműködésünket. Két fontos mérföldkövet szeretnék megemlíteni. Múlt héten a bizottság a harmadik éves jelentését bocsátott ki a Dél-Kaukázussal kapcsolatban, a tervet és a megvalósítást, illetően a politikai és gazdasági reformokat illetően, és az EU-s együttműködéseket illetően. Ez alkalommal 5 éves csomagot fogunk elfogadni. A fő célkitűzés az, hogy az eredmények alapján kiterjedt konzultációt folytatunk a tagállamokkal, önökkel, a parlamenttel, és a szomszédsági politikai partnerországokkal. Megfelelő eszközökre és módszerekre van szükségünk azonban, illetve a pénzügyi eszközök megfelelő elosztására, illetve az erőfeszítéseinket fokozni kell. A következő öt éves csomagban fogjuk bemutatni az erőforrásokat és a célokat, és biztos, hogy magasabb szinten fogják maguknak vallani azt, partnerországok ezt a programot. Megfelelő erőforrásokra van szükség azonban a következő pénzügyi tervben. A második mérföldkő a tanács tavalyi, ö, múlt héti döntése, hogy Örményországgal, Azerbajdzsánnyal és Grúziával megkezdjék a társulási tárgyalásokat. Ez mutatja, hogy tovább akarjuk mélyíteni a kapcsolatokat a Dél-Kaukázus országa és az EU között. Ez a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok védelmét is magában foglalja. A bizottság már felkészült a tárgyalások megkezdésére, ez a következő hónapokban valósul meg. Ez a két mérföldkő jól mutatja, hogy az EU-nak már megalapozott átfogó stratégiája létezik, és teljes mértékben ki akarjuk ezt használni. Annak érdekében, hogy ezt a régiót közelebb hozzuk az Európai Unióhoz. Tisztelt tagok! A jelentés fényében, a Kirillov jelentés fényében, amely egy nagyon értékes és nagyra tartott jelentés, Szeretném megállapítani, hogy az Európai Parlament véleménye <clears throat> sokban egyezik a bizottságéval. A dél-kaukázus stabilitása közvetlenül kihat Európára. Ezért aztán feladatunk, hogy a konfliktusokat békés úton oldjuk fel. A bizalmat ki kell építenünk. A dél-kaukázus fontos közlekedés és energiapont számunkra Erősítenünk kell a jogállamiságot, ez elősegíti majd a beruházásokat, a kereskedelmet és a személyek áramlását. Az új társulási szerződéseket, majd kereskedelmi egyezmények is követik. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió megfelelő irányba halad, amikor ezzel a három országgal erősíti a kapcsolatait. De szeretném hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy konstruktív kereteket hozzunk létre, ahhoz közös együttműködésre van szükségünk. A dél-kaukázusi partnereink elkötelezettsége, hogy közeledjenek Európához, azon kell, hogy nyugodjon, hogy megvalósítsák a piacgazdaságot, politikai stabilitást és demokráciát. Így aztán ennek a három országnak előbbre kell haladnia, hogy modern, befogadó, pluralista, demokratikus társadalmat, békés szomszédsági politikát valósítsanak meg. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Az INTA szakbizottság nevében Kazak úrnak adom meg a szót. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, като координатор на АЛДЕ имах възможност да представя становище на Комисията по международна търговия. Köszönöm. Köszönöm. A szót. Az INTE szakbizottság nevében magam is aláhúzom a dél-kaukázusi térségéből együttműködés fontosságát, és azt, hogy mennyire jelentős ez a stratégia általában a szomszédság politika egészében. Az itt meghatározott célok az Európai Unió szempontjából azt teszik lehetővé, hogy globális partnerként lépjen fel az Európai Unió, energetikai célokat, a jó kormányzat elősegítését szolgálva, ezeket a célokat pirültásként kell megfogalmazza az Európai Unió vonatkozó politikája. És látnunk kell, az Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia geopolitikai helyzetét és Oroszországgal való kapcsolatrendszerét. Ezért sürgető követelmény, hogy sikerüljük a politikát, lebontjuk a gazdasági és a kereskedelmi akadályokat, lehetővé tegyük a szabad kereskedelmet ezek az államokkal, ugyanakkor megköveteljük tőlük az emberi jogok tiszteletben tartását, és általában a térség stabilitását irányozzuk elő. Az Európai Unió a szabad kereskedelmi övezet létrehozására kell törekedjék az gazdasági országokkal, így tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy gazdasági kereskedelmi eszközökkel is feloldjuk a konfliktusokat, és az is fontos, hogy az igazgatási kapacitásokat, állami igazgatási kapacitásokat erősítsük ezekben az országokban. Köszönjük, folytatjuk a frakciók nevében hozzászólókkal. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy 12-kor kezdjük a szavazást, ezért kérem mindenki tartsa be a hozzászólás idejét. A néppárt nevében Ibris Szagics asszony. Eh, tak, Herr Talman. Köszönöm, elnök úr. Füle biztos úrhoz fordulok először. Ma fogunk szavazni arról a jelentésről, amely felhívja a figyelmet a Dél-Kaukázusra vonatkozó uniós stratégia szükségességére. Az Európai Unió aktívabb politikai szerepet játszik ebben a régióban. A néppárt nevében azt kell mondjam, az Európai Uniónak nagyobb, aktívabb szerepet kell játszania a Dél-Kaukázusban, és meg kell próbálnia őket közelebb hozni az Európai Unióhoz. Minden országnak saját tempójában kell javulást elérnie. A jelentés két fontos stádiumra mutat rá. Az első a vízum liberalizációról folyó tárgyalások tempójának gyorsulnia kell, és az Európai Unió, illetve a Dél-Kaukázus között egy szabadkereskedelmi összetet kell létrehozni. A Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia, a Szovjetunió volt tagországai, és így nyilvánvaló, hogy Oroszország befolyás ebben a régióban még ma is jelentős. Ahhoz, hogy béke és stabilitáson olyan ebben a régióban, az Európai Uniónak aktívabb szerep szerepet kell vállalni a jövőben, mint azt most tesszük. Egy uniós perspektívát kell kínálnunk ezeknek az országoknak. Fontos, hogy az unió rá eszméljen erre a szerepére. Ezen kívül tisztában kell lennünk azzal is, hogy ebben a régióban egy régóta fennálló konfliktusról kell beszélni, meg kell akadályozni a jövőben a konfliktus eszkalálódását, elmérgesedését. Ezért eh, feltétel nélküli támogatásra van szükség a határok visszaadóan tartása, illetve a regionális együttműködés terén, és el kell ismernünk dél és Abkháziát, illetve el kell utasítanunk, hogy Oroszország elismerte ezeknek a területeknek, szkolár területeknek a függetlenségét. Mindenkit arra kérek, hogy a néppárt szociáldemokrata zöld módosítókat támogassa. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a frakció nevében Szvóda úr kapja meg a szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Kirillov úrnak ezt az átfogó munkát, nem a jelentésben öltött testet. Többen hozzá, többen beszéltek arról, hogy mennyire fontos stratégiánk ebben a térségben. Nemrégiben jártam Tbilisi-ben, és láthattam, hogy a térségbeli együttműködés olyan koncepció, amely Európában már sikerrel járt, és vannak bizonyos politikusok, felelős politikusok ebben a térségben, akik nem is nagyon akarják az együttműködést. És azt mondják, hát ha Európa ránk erőlteti, akkor nincs más, mint hogy ezt tegyük. Ezt is látnunk kell a dolog hátterében. Világosan ki kell mondanunk, hogy Európában a regionális együttműködés volt az egyesülés, a békés együttműködés alapja, és egyes külső negatív befolyások, a régi nagy testvér Oroszország részéről érzekelhető nyomás kevésbé tenné sérülékeny ezeket az államokat, hogyha együtt tudnának működni egymással. Ez a térség nem csak Európa szempontjából fontos, hanem a szomszédok szempontjából is, például a Törökország szempontjából. Azt szeretném, hogyha mind a Törökország is felelősséget vállalhatna velünk közösen az Örményországgal való, szomszédjával való konfliktus feladásában, de a hegyi Karabakban is segíthetne bennünket a térség feladásában. És az is egy fontos cél, hogy a hegyi Karabakon kívül eső örmény csapatok által megszállt területekről, Azerbajdzsán területekről visszavonja Örményország a ez lehetővé tenni Örményország és Törökország kapcsolatának javítását is. Az Európai Unió és a Fekete-tengeri Unió ötletét gyakran propagáltuk. Ha összekötető volna a két térség ügye, és Törökországgal és Oroszországgal, szomszédainkkal való kapcsolat építésében is fontos szerepet játszhatna. Fontos, hogy ezt a munkát tovább folytassuk, ez a jövőkép mentén. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szoboda úr. Most pedig az Alda nevében Nikolaj úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos, tisztelt árnyékjelentés tevő. Elmondhatom, hogy ez a nagyon jó kiinduló pont és nagyon koherens megközelítése a kaukázusi régiónak. Ez plusz minőséget ad a jövőbeli jelentésekhez, és gratulálok Kirilov úrnak, és úgy gondolom, hogy minden politikai frakció munkája támogatta ezt a koherens megközelítést. Úgy gondolom, hogy 2010 lehetőséget kínál majd az Európai Unió számára a, az arra, hogy foglalkozzon ezzel a területtel, hiszen a hegyi karabahi, a déloszétiai, abháziai konfliktusok, illetve az örmény konfliktus azt kívánja, hogy sokkal nagyobb értelemben, sokkal, nagyobb, sokkal szélesebb körben foglalkozzunk diplomáciai szempontból ezzel a kérdéssel, és próbáljunk megoldást találni. A jelentés nagyon fontos kérdéseket is felvet az energia biztonságunk szempontjából, mi pedig azt, hogy sokkal erősebben részt kell venni európai szempontból abban, hogy normalizáljuk a biztonsági helyzetet a dél-kaukázusi területen. Ki kell szélesítenünk a kereskedelmi kapcsolatainkat, ugyanakkor pedig demokratizálnunk és stabilizálnunk kell a területet, mert ezen a területen még mindig vannak demokratikus deficitek. Olyan politikákat kell létrehozni, amelyek fenntarthatóak, ezek nagyon fontosak ezen terület számára. A korrupciót ki kell írtani, de ehhez arra van szükség, hogy demokratikus akarattal rendelkezzenek, és valóban azt kell, hogy a kormányzatok is akarják ezt. Más témák is fontosak az Európai Unió számára, például az egyéni jogok és szabadságok, és hiszek abban, hogy az Európai Unió, illetve a tagállamok számára nagyon fontos stratégiai együttműködés. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök, most pedig a zöldek nevében Luna Csak asszony következik. Köszönöm, elnök úr. magam is, ahogy az előttem szóló kollégák, köszönetet szeretnék mondani különösen kirilov jelentéstevőnek a remek együttműködésért, valamint ezen jelentés kiváló minőségért, amely valóban nagyon átfogó. Néhány pontot emelnék ki, amelyek talán kevésbé kerültek a figyelem középpontjába. Itt valójában három befagyasztott konfliktus van a régióban, és éppen ezért nagyon fontos ez a régió az európai szomszédságpolitika szempontjából, hiszen amikor egy valós vagy vélt ellenség van, akkor az a hajlandóság, hogy tegyünk valamit a saját lakosságunk körében, az a, az a lehetőség csökken Éppen ezért be kell szüntetni a katonai kiadások növelését, ehelyett sokkal inkább a társadalmat, a lakosságot kell támogatni, a szociális, környezetvédelmi, kulturális vetületet. Ezek a jelentés alapvető eleme, elemei, amelyek egyébként ö, nagy támogatásra találtak. Szó esik a Grúz és Oroszország közötti konfliktusról, valamint annak szükségességéről, hogy csökkentsük a fegyveres konfliktusokat a régióban. Fel kell lépnünk a manipulatív jellegű történelemoktatás ellen, és szorgalmaznunk kell a civil társadalom erősítését, a demokratizálódást, a kisebbségek védelmét, az etnikai, illetve vallási kisebbségekét. Két blogger kritizálni merészelte a kormányt, és ők még mindig börtönben vannak Azerbajdzsánban, még mindig nem bocsájtották őket szabadon. A média, média szabadsága gyakorlatilag nem létezik. Ezekkel a vetületekkel is foglalkozunk a jelentésben, valamint a nemzetek közötti határokon átnyúló együttműködéssel, amely nagyon fontos. Szeretnék együttműködni ebben az ágazatban. Elnök, köszönöm. Az ECR nevében Tannak úr következik. Köszönöm szépen, mint ahogy a jelentésből kiderül, stratégiailag fontosságú terület, különösen az energia tekintetében, az olaj és a gáz tekintetében a dél-kaukázusi régió, és ennek minden egyes országa. Ugyanakkor sajnos olyan befagyott konfliktusok paralizálják ezt a dél-kaukázusi régiót, amit egyelőre nem tudunk megoldani, itt Abháziára, Oszétiára, Hegyi Karabakra és az örmény problémára gondolok. Egyszerűen nem hunyhatjuk le a szemünket, és nem mondhatjuk azt, hogy nem léteznek ezek a konfliktusok, és hogy ezekben milyen szerepet játszik Oroszország, fontos partnerünk. Ami a grúziai helyzetet illeti, itt különösen nehéz a helyzet, és mindannyian tudjuk, hogy ezek az országok szeretnének közeledni az Európai Unióhoz, szeretnének szabadkereskedelmi egyezményt, illetve vízumkönnyítést is. Én Örményország barátja vagyok, és nagyon örülök annak, hogy az új szöveg sokkal jobb, mint a régi szöveg, de még mindig vannak aggájaim bizonyos elemekkel kapcsolatban, amelyek ellentmondanak az EU hivatalos álláspontjának a hegyi karabahi kérdésben. Örményország óriási és bátor erőfeszítéseket tett, hogy kikerüljön ebből a utcából, ahova a hegyi karabahi helyzet került. Megpróbálják rendezni a dél-kaukázusi régió problémáját megpróbálnak egyeztetni Törökországgal, de természetesen ennek megvannak a megfelelő feltételei. Hogyha újra lehetne nyitni a határokat, akkor a régóta szenvedő Örményországgal kapcsolatos embargókat is fel lehetne már oldani. Itt nagyon szegény emberek élnek, nagyon kevéssé fejlettek ezek a régiók, és mindenképpen várjuk Törökország oldaláról is a fellépést, hiszen egyszerűen elfogadhatatlan Törökország részéről az, hogy lezárják a határokat, és hogy egészen másképp járnak el Azerbajdzsánnal, mint Ör- Örményországgal. Ez körülbelül ugyanolyan, mint hogyha a török cipriótákkal nem lennének szolidárisak a törökök. Szeretném megkérdezni, hogy ha az EU valóban hisz a nyitott határokban és a szabad kereskedelemben, akkor nem kellene ugyanígy eljárnia a dél-kaukázusi régióval is. Köszönöm szépen, most megadom az EFD nevében egy percre Provera úrnak a szót. Kirillov. Köszönöm elnök úr, gratulálok Kirillov kollégának a remek munkáért, egy olyan ágazatban, amely rengeteg nehézséget, ugyanakkor lehetőséget is rejt, mint például az EU és a dél-kaukázusi országok közötti kapcsolatok. Európa érdekes keleti partnerségi projektet indított, amely Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia támogatására talált. De nagyon sok kihívás van, például az energetikai, gazdasági és politikai területen, de különösen a biztonságot illetően, mint például a Grúzia esetében, a hegyi Karabak kérdését illetően, valamint a Törökország és Örményország közötti feszültségeket illetően. Az EU és azon három ország kapcsolatának fejlesztése sokkal hatékonyabb lesz, hogyha a kölcsönös együttműködés szellemében zajlik Grúzia, Azerbajdzsán és Örményország között, és a területi integritás betartása, valamint az ENSZ határozatának tiszteletben tartásával, amely ezen régió konfliktus megoldásának alapját képezi. Nagyon fontos a határok sérthetetlenségének hangsúlyozása, amelyet az Európai Unió mindig támogatott, hiszen ezeket a határokat nem lehet módosítani semmiféle esetben katonai erő alkalmazásával. Elnök. Köszönöm. A függetlenek nevében egy percben Stojanov kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy informálom Önöket arról, hogy Kirillov, illetve Kazák jelentéstevők olyan politikai pártokhoz tartoznak, amelyek eh, szisztematikusan eh, az ellen szavaztak a bolgár eh, parlamentben, hogy elismerjék a örmény népírtást. Néhány szervezet kapcsolatban lépett velem, és elmondták, hogy a jelentés nem volt koordinálva a Minszki csoport vezető személyiségeivel. Nem veszi figyelembe a madridi kritériumokat, sőt el is tér tőle. Tehát ez az én konstruktív kritikám Kirillov kollégával szemben, mert szerintem ez egyoldalú megközelítés nem oldhatja meg a konfliktust. Rugalmas megközelítésre van szükségünk, amely mindenkinek az álláspontját tükrözi, mert a konfliktust így nem lehet megoldani. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a többi felszólaló következik, Petre Winkler úr. Thank you. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, úgy vélem, hogy a demokratizáció, a jogállam és az emberi jogok betartása mindenképpen sarokköve annak, hogy milyen kapcsolatot fogunk kialakítani Grúziával, Örményországgal és Azerbajdzsánnal. A regionális együttműködés a dél-kaukázusi régióban segíteni azt, hogy ez a régió közeledni tudjon az Európai Unióhoz. Nagyon sok fontos aspektus van többek között az energia együttműködés és az energiabiztonság, Különösen azért, mert a bizottság nagyon fontos projekteket támogat, többek között a Nabucco projektet. A Kaszpi-tenger és a Fekete-tengeri régió nagyon fontos az európai energiabiztonság, illetve a dél-kaukázusi politika szempontjából. És van még itt három nagyon fontos elem, amit meg kell említenem, az egyik a helyi hatóságok bevonása a határokon átnyúló együttműködésben, hiszen fontos a regionális kaukázusi együttműködés. Aztán itt van Azerbajdzsán VTO tagsága. Szerintem a bizottságnak technikai segítségnyújtást kellene nyújtania, valamint minden más segítséget meg kell adnia, hogy Azerbajdzsán csatlakozni tudjon a WTO-hoz. Ezen kívül a bankrendszer működéséhez és a pénzügyi piac működéséhez is technikai segítséget kell nyújtani a régiónak, hogy a befektetések elindulhassanak. Köszönöm szépen, Severin úr következik két percben. Köszönöm szépen, Kirillov úr jelentése arról beszél, hogy szükség van egy európai stratégiára. Valóban, én is hiszek abban, hogy szükség van egy stratégiára, és ha stratégia van, akkor célkitűzésekre és geopolitikai identitásra is szükség van. Jó lenne, hogyha ezt a geopolitikai identitást megadnánk a dél-kaukázusi régiónak. Mit szeretnénk? Stabilitást, nyitottságot és interoperabilitást. Egy megfelelőképpen működő politikai és demokratikus régiót szeretnénk látni. Ismerjük a specificitásait ennek a régiónak a keleti szomszédsági politikánkban, és azt is el kell ismernünk, hogy a régión belül minden egyes tagállamnak megvannak a saját problémái, és ezekkel külön kell foglalkozni. Ezen kívül Törökország szerepével is foglalkoznunk kell, és a Törökországgal folytatott tárgyalásainkat úgy kell irányítani, hogy az ottani helyi és regionális problémákra is választ találjunk. Úgy vélem, hogy Törökország nagyon is fontos szerepet játszhat ezen a területen. Ez a régió tulajdonképpen határos velünk is, és Oroszországgal is, éppen ezért Oroszországgal is közös szomszédsági politikát kellene kidolgoznunk. A biztonságpolitika nagyon fontos, az energiapolitika is nagyon fontos, és ezeket trilaterálisan Oroszországgal kellene megtárgyalnunk. A helyi úgymond befagyott konfliktusok megoldásában is segítenünk kell. Először is fel kell ismernünk, hogy csak egy koherens és összetett globális probléma részeként tudjuk megoldani ezeket a helyi konfliktusokat, úgyhogy csomagokban globálisan kell gondolkodnunk. Vannak félreértések ebben a régióban, vannak teritoriális problémák, vannak integritás problémák, de úgy vélem, hogy ezek megoldásában részt kell vennünk. Újabb konferenciákra van szükség ebben a régióban, hogy megfelelő stabilitási paktumot tudjunk kidolgozni. Köszönöm szépen, most Poriba úrnak adok szót egy percre. Jako stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego... Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, mint állandó képviselője, állandó képviselője Azerbajdzsának szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez a terület, és az, hogy az EU-nak legyen egy megfelelő stratégiája. Mindenképpen támogatni kell ezeket az országokat, és arra kell ösztönözni őket, hogy hajtsák végre a piaci reformokat is. Ezért az egyezményt a lehető leghamarabb kell létrehozni, és ezek az egyezmények további demokratikus reformokat fognak elősegíteni. Például Grúzia esetében ez valóban eh, így lehet. Grúzia 11 a, azon a listán, amely azzal foglalkozik, hogy hol a legérdemesebb üzletelni. Ezen kívül a korrupció is nagymértékben csökkent Grúziában. Tehát mindenképpen látni kell azt, hogy Szakásvili elnök nagyon konzisztens és valóban egy szabadpiaci reformat kíván létrehozni, és példát teremt a többieknek. Most pedig egy percre Posztelt úr következik. Elnök úr, május 9-én Strasbourgban Buzek elnök úrral megünnepeltük a Schumann nyilatkozat 60. évfordulóját 20 ezer ember részvételével, és el kell mondanom, hogy Dél-Kaukázus alternatív előtt áll, vagy olyas valamivé válik, mint a Balkán az első világháború előtt globális mértékben, vagy pedig olyas valamivé, mint a monetáris unió a második világháború után és a Kirillov jelentős a második megoldás mellett van. Szóval a kollégának igazat adok, hogy ezen három országok, ha erősebben együttműködnének, akkor a külső befolyás, az orosz befolyás is csökkenhetne, ez valamennyi három ország közös érdeke is egyben. Támogatom Grúziát azon törekvésében, hogy elismerje az oszmánokat a végrehajtott népírtást, de sok sokkal hitelesebb lenne Örményország, hogyha a csapatait Azerbajdzsánból végre visszavonná. Sürgősen békés megoldásra van szükség hegyi Karabak számára, valamint az elfoglalt Azerbajdzsán területek vonatkozásában. Világos stabilizálásra van szükség Grúzia esetében, hiszen Moszkvából egyesek destabilizálni kívánják ezt az egész régiót. Ezek a legfontosabb pontok, véke, tárgyalások, a nemzeti konfliktusok megoldása és az előzöttek visszatérése, hiszen nem fordulhat elő, hogy a XXI. században továbbra is az előzés a politika eszközévé váljon, és ezeket, így, ezeket a helyzeteket fenntartsuk továbbra is. Nagyobb érzékenységre és nagyobb aktivitásra van szükség részünkről. Két percben Paleckis úr kap szót. E, norėčiau padėkoti kolegai Evgenijui Kirilovui už kruopšiai parūpinti. Kedves kollégák, Kirillov úr kitűnő jelentést készített ezen komplex témában. Az Európai Unió Azerbajdzsániát, Grúziát és Örményországot felszólítja arra, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy demokratikus államokká váljanak, ahol a kisebbségek jogait tiszteletben tartják, és az ellenzék véleményét is meghallgatják. Ez nem könnyű az, hogy regionális együttműködésről beszéljünk, hiszen mind a három délkaukázusi országban befagyott vagy új konfliktusok jöttek létre nincs más választás, mint egymással beszéljünk, hogy begyógyítsuk a sebeket, és nem szabad a múltba tekintenünk. A dél-kaukázusi országok csak akkor kaphatnak európai perspektívát, hogyha képesek arra, hogy együttműködjenek a szomszédjaikkal, illetve a régióikkal. Az Európai Unió lehetőséget kap arra, hogy jobban együttműködjön a dél-kaukazus országokkal, e lehet segíteni ennek a területnek abban, hogy leküzdjék a szegénységet, hogy megvalósítsák az esélyegyenlőséget a férfiak és a nők között, hogy oktatási, egészségügyi reformokat hajtsanak végre. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy közvetlen kapcsolatot lehessen létrehozni az EU, illetve a délkakozási állampolgárok között, és a mobilitási programokkal számát is növelni kell a tudományos munkatársak, illetve az egyetemisták számára. Ez mindannyiunk érdeke. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Következő Csárnecki úr. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to... Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, valóban nagyon fontos lépés az, amit megtehetünk az Európai Parlament részéről azzal, hogy kinyitjuk az ajtót azon társadalmak és országok előtt, amelyek szeretnének közeledni Európához, Grúziára, Örményországra, Azerbajdzsára gondolok, csak hogy lehet, hogy ez a lépés egy kicsikét későn érkezik. Ezt a lépést már két évvel ezelőtt meg kellett volna tenni, akkor, amikor Oroszország beavatkozott Grúziában. Minden esetre üdvözlöm ezt a szöveget, és remélem, hogy meg lesz majd a megfelelő politikai üzenet, amit el tudunk juttatni ezekhez az országokhoz. Az Euronest parlamenti ülései rendkívül fontosak, és itt valóban meghallgathatjuk az érintett országok európai ambícióit. Mindenkitől azt kérem, hogy támogassa ezt a szöveget, illetve, hogy ne csak erre a három országra, hanem Oroszország demokratizálódására is odafigyeljünk. Köszönöm szépen Csárnecki úrnak. Most Liszek úr következik másfél perc. Bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowne koleżanki. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák. Örményország, Grúzia és Azerbajdzsán európai országok, és az itt élő népek európai népek. Ez mindenki számára egyértelmű. Nagyon sok nemzetközi szervezetben részt vesznek tagjai az Európa Tanácsnak, és mindenképpen szeretnének közeledni Európához. Tehát ezek minden kétséget kizárólag európai országok. Segíteni kell ezeknek az, ország, ezeknek az országoknak, hogy meghatározzák önmagukat, meghatározzák saját identitásukat, és hogy eh, a saját jövőjükkel megfelelőképpen tudjanak foglalkozni. Ami Grúzia területi integritását illeti, nagyon fontos, hogy az Európai Unió támogassa Grúzia ez irányú erőfeszítéseit. Tulajdonképpen Európa egyfajta biztonsági tényezőként van számon tartva ezekben az országokban. A 2008. szeptemberi megegyezésnek bizonyos intézkedéseit még sajnos nem tudták a gyakorlatba átültetni. Ha jól tudom, Genfben most is folynak a tárgyalások többek között Oroszországgal ebben a témakörben. A második téma a vízumok témaköre, és Wallström biztossal egyetértek, hogy ezt a három országot ugyanúgy kell kezelnünk a vízumok tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kutás úr következik egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, figyelembe véve Örményország, Grúzia és Azerbajdzsán geopolitikai helyzetét az EU-val, Iránnal, Oroszországgal, a Törökországgal szemben. Egy olyan stratégiára van szükség, amely a gazdasági növekedésre épül, és amely figyelembe veszi az emberi jogokat. A kereskedelem az egyik eszköz, amelyel az Európai Unió rendelkezik. Ebbe beletartoznak a szabadkereskedelmi megállapodások, és ezek növelhetik a külföldi befektetések arányát, elősegíthetik a munkahelyteremtést, és az energia biztonság is nagyon fontos, mind az EU, mind pedig a dél-kaukázusi területek számára. Az energia területén együtt kell működnünk, támogatnunk kell a Nabukót, illetve más energiaprojekteket, amelyek a hatékonyságokat elősegítik. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök, és most egy percre Kovál úr következik. Köszönöm, köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Grúzia és Örményország a szerzők véleménye szerint hatékonyan alkalmazzák a szomszédsági politikát figyelembe kell ezt vennünk, és figyelembe kell venni azt is, hogy mennyire specifikus minden egyes ország ebben a régióban. Figyelembe kell venni az olyan területeket, mint az oktatás, a kultúra, a környezetvédelem. Tisztelt elnök úr, amikor erről a területről beszélünk, akkor befagyott konfliktusokról beszélünk, etnikai problémákról, és eh, ezek is eh, nagyon lényegesek ahhoz, hogy beszélhessünk erről a területről. De ahhoz, hogy megoldjuk ennek a térségnek a problémáját, segítenünk kell ezen terület modernizációját, annak érdekében, hogy a konfliktusok ne szerepeljenek ilyen előkelő helyen. Nem szabad elfelejteni azt, hogy Grúzia pont most lábalt ki egy háborúból, és remélhetőleg nem lesz további háború ezen a területen, de ehhez a modernizációt kell támogatnunk, mivel Azerbajdzsán, Örményország és Grúzia nagyon erős gazdasági fellendülést éltek meg. Tiene la palabra por minuto y medio. Köszönöm szépen. Másfél percre Kovácsev úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Kirilov úr jelentésében nagyon komoly hangsúlyt fektetünk arra, hogy mennyire fontos a dél-kaukázusi régió politikai előrehaladása, illetve hogy mennyire fontosak a kapcsolataink a Fekete-tengeri régióval, és hogy jó lenne, hogyha a Fekete-tengeri régióval is lenne külön stratégiánk. A Törökország és Örményország között tavaly aláírt protokoll végrehajtása sajnos eléggé késlekedik, ezt rendkívül aggályosnak tartom hiszen mindkét ország népének, polgárainak előnyére válna ez a protokoll. Nagyon jó lenne, hogyha a diplomáciai kapcsolatok újra elindulnának, a határok újra megnyílnának. Ezen kívül itt van még a hegyi karabahi probléma is, amely ugye külön probléma, de amivel szintén foglalkoznunk kell. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak aktívabb szerepet kellene játszania a hegyi karabahi régió problémának, me, problémájának megoldásában. Vannak már tapasztalataink a Balkán régióból és Grúziából is, úgyhogy jó lenne, hogyha felhasználnánk ezt a tapasztalatot. A dél-kaukázusi régió fejlődése és jóléte számunkra is nagyon fontos kérdés. A Lisszaboni szerződés most már lehetőséget nyújt arra, hogy tényleg világszintű fellépést indítsunk el, és hogy a Minsk csoportban is megfelelő tevékenységet indítsunk el. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A spontán hozzászólásoknál nyolcan kértek szót, de mivel a szavazás következik, csak hat embernek tudok majd szót adni, nincs több időnk. Zsizsi Púr lesz az első. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A Dél-Kaukázusról szóló jelentés valóban nagyon jó jelentés Engedjék meg, hogy hangsúlyozzam azt, hogy ez kiemeli az Európai Unió szerepét, olyan szerepét, mint amely egy közvetítői szerep, és amely elősegíti az együttműködést a régió országai között. És én is ezt szeretném hangsúlyozni. Számos problémát láthatunk, amelyekkel foglalkoznunk kell, főként a területi egységesség kérdése, amiről beszélnünk kell, de a gazdaság szempontjából is erősítenünk kell ezeket az országokat. És pontosan ebben segíthet az Európai Unió. Megemlítendő még a menekültek problémája is, amelyet Poszelt úr már kiemelt. Véleményem szerint szégyen teljes lenne az, hogy nem tudnánk megoldani ezeket a problémákat. Nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy a jelentés nem veszi figyelembe a kisebbségekről szóló nemzetközi keretegyezményt. Köszönöm, mondja az elnök, Gzsib úrnak, és most pedig úr kapja meg a szót. Today we are debating a very important and well egy nagyon jó és nagyon jól megfogalmazott jelentésről beszélünk ma, mégpedig a Dél-Kaukázusról, ez tükrözi az európai biztonsági stratégiájának következtetéseit. Stratégiai helyen van ez a terület, és a Kaspi tengeri olaj szállítását lehetővé teszi az EU irányába, és jelentés, jelentős tartalékai vannak. Ezért is telekednünk kell, de mivel ez energiailag és stratégiailag is fontos, ezért számos hatalom érdeklődik ezen terület irányába, ezen kívül számos konfliktus be akarnak fagyasztani, vagy fel akarnak olvasztani, annak érdekében, hogy az EU ki tudja használni dél-kaukázus potenciáját, akkor együtt kell fellépnie az EU-nak, nem pedig külön-külön, és sokkal hatékonyabbnak, sokkal erősebbnek kell lenni, még akkor is, hogyha ezzel másoknak nem okozunk örö- örömet. Köszönöm szépen. Köszönöm, Peszkúr. Watson úr következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, szeretnék először is Kirillov Kazak uraknak gratulálni a munkájukhoz. Hogyha úgy kezeljük a dél-kaukázusi kapcsolatainkat, hogy ez csak az határozza meg, hogy gázra és olajra van szükségünk, az nem megfelelő megközelítés. Azért kell a kapcsolatokat javítani, hogy megfelelő kereskedelmi, gazdasági kapcsolatokat tudjunk kialakítani, hogy béke legyen, és hogy a NATO-val is megegyezésre jussunk ebben a régióban. Oroszországgal is tartanunk kell a kapcsolatot, valamint arra is gondolnunk kell, hogy a társulási szerződéssel, illetve a vízumokkal hogyan tudnánk segíteni ezeknek a népeknek. Medvegyev és Janukovics kijelentései Moldovával kapcsolatban mutatják, hogy mi az, amit el lehet érni diplomáciai szinten. Szeretnék egyébként Füle biztos úrnak gratulálni ahhoz, amit eddig elért a keleti szomszédság területén, és remélem, hogy az Európai Unió közös bel- és biztonsági politikája megoldja majd a Fekete-tengeri régió problémáit is. Köszönöm szépen, most Preda úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, szeretnék gratulálni jó magam is eh, Kirilov úrnak, és köszönöm szépen az együttműködést e jelentés kapcsán. Két pontot szeretnék kiemelni, az egyik ezek közül a demokrácia. Poszelt úr már elmondta korábban, hogy ezen országoknak együtt kell működniük ebben a térségben. Együtt is eh, tudnak működni Azerbajdzsán, Grúzia és eh, Örményország, hiszen itt demokratizálódásra, pluralizmusra van szükség, hogyha ez megtörténik, akkor ebben valóban nyerhetnek. A második pont az energia kérdése. Hadd emeljem ki azt, hogy Azerbajdzsán és Grúzia mennyire fontosak az energia tranzit országi szerepükből kifolyólag. Nagyon jó az, hogy Örményországot is bevontuk ebbe a projektbe, illetve a, közlek, a szállítási projektbe, hiszen a legfontosabb ennek során is az átláthatóság el Köszönöm. Meltzer úr kap szót. Elnök úr, az EU energiaellátásának Oroszországtól való függőségét csökkentendő a földgázt a Kaspi tengerből dél-kaukazuson keresztül kell az EU-ba vezetni, éppen ezért ez egy kulcsrégió, nem csupán a legnagyobb átrakodó hely a földgázzal és kőolajjal való szállítást illetően, hanem akár Törökország is be akar kapcsolódni ebbe az ügyletbe. Így a stabilitási és együttműködési csomag megkötendő ezzel a régióval. A stabilitás a dél-kaukazáson az EU érdeke is, de természetesen ezt a projektet nem lehet Törökországra hagyni, hiszen különben egyéb függőségek keletkeznének. Ciprus példája megmutatta, hogy mennyire bonyolult ez a folyamat megkezdődtek a hatalmi harcok az EU föld gázellátásáért. Itt van például a Nabucco projekt, itt van a déli áramlat konkurens projekt, és jó lenne, hogyha a Kaspi-tengeri készletek nem Kínában mennének veszendőbe. Köszönöm. Muchas gracias, señor Melser. Tiene la palabra el señor Pasca. Köszönöm szépen Melzer úrnak, és Pasca úr kap szót. predloženej správe o potrebe stratégie Európskej únie. Örményország képviselői óvtak attól, hogy ö, szükségességéről beszélünk itt a délkaukázusi stratégiának, de ebben olyan kijelentések is vannak, amelyek a hegyi karabakra vonatkoznak. És valamennyi Ebesz ország külügyminiszter is nyilatkozatot tett ebben az ügyben, de ők nem értenek egyet a 8-as és 10-es pontban megfogalmazott kijelentésekkel, ami a Minszki csoport állásfoglalását illeti ezzel a problémával kapcsolatban. Hogyha ez benne van a szövegben, az esetleg akadályozhatná a hegyi karabahi konfliktus békés megoldását. Éppen ezért az említett kifogások tekintetbevételével jó lenne, hogyha ezt a problémát figyelembe vennénk, vagy kihúznánk ezeket a vitás kijelentéseket a jelentésből, vagy pedig a jelentés szavazását elhalasztanánk egy későbbi időpontra, hogy örmény barátaink álláspontjukat jobban ki tudják fejteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Paszka úr. A biztos úr kapja meg a szót. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Tulajdonképpen az utolsó felszólaló, Pászka úr, had a very important point. Nagyon fontos, az elnök közbeszól, kérem, legyenek csendben. Engedjék meg, hogy csak nagyon röviden szóljak hozzá, folytatja biztos. Úgy gondolom, hogy van stratégiánk, ez pedig a keleti partnerség, illetve az, hogy ezáltal hozzuk közelebb ezt a három országot az Európai Unióhoz. Amilyen közel csak lehet. Ezen kívül vannak különböző eszközeink is, mint például a társulási megállapodások, a gazdasági együttműködési megállapodások, a mobilitási megállapodások, a vízumrendszerek, és nem utolsó sorban egy másfajta Európai Unió is itt van már, egy olyan unió, amely a közösségi megközelítést tudja kombinálni a közös külpolitikával. A harmadik megjegyzésem pedig az, hogy már várom azt, hogy a tisztelt képviselőkkel vitázhassak az Európai Parlamentben a szomszédsági csomagról, ahol megvitathatjuk azt a kérdést is, hogy a lehető legközelebb az Európai Unióhoz koncepciója intézményi definícióval is kiegészítendő-e. Köszönöm, elnök. Kirillov úrnak adom meg a szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd köszönjem meg még egyszer a megjegyzéseiket, hozzászólásaikat. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, illetve a támogatást is, amelyet a kollégák többségétől kaptam. Szeretnék Kazák úrnak is köszönetet mondani a kitűnő ötleteiért, és szeretnék köszönetet mondani az ITRE szakbizottságnak és az AFET titkárságának, a civil szervezeteknek is szeretnék köszönetet mondani, akik nagyon hatékony támogatást adtak a jelentésemhez. Egy dolgot szeretnék még hangsúlyozni. Ugyanazokat az elveket kell alkalmaznunk minden esetben. Hallottam néhány kritikai megjegyzést is. Tudnunk kell, hogy az Európai Parlament nem támogatna bennünket akkor, hogyha területi integrálásról beszélnénk Grúzia esetében. Tudnunk kell azt, hogy ha mindenki számára ugyanazokat az elveket alkalmazzuk, ez a legjobb útja az együttműködésnek. Szeretnék, szeretném, hogyha a tanács és a bizottság figyelembe venné ezen jelentés javaslatait, és így, alakítani, így alakítaná ki a dél-kaukázus stratégiáját. Szeretném felhívni a figyelmeket arra, hogy Füle úr ellátogatott ebbe a régióba, és Aston Barónőnek is el kellene mennie, és meg kellene próbálnia enyhíteni a konfliktust ezen a területen. Üdvözlöm a tanács múltető döntését, amelyen megnyitja a három ország előtt a társulási együttműködési szerződések megkezdését. Ezen kívül arra van szükség, hogy a negatív fejleményeket elkerüljük a térségben, és, és elkerüljük azt is, hogy kiéleződjenek a konfliktusok. Nem szabad sokáig várnunk, Megtart, megtanultuk a leckét, az egyetlen járható út az integráció, és meg kell békélni a múlttal. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Még egy közleménnyel élnék, és aztán szavazunk.